kapcsolatban. Mr. Posselt, you want the floor? Posselt úr, tessék, önkért szót. Elnök úr, én önt nagyra értékelem, és nagyon jónak tartom azt, hogy veze, ahogy levezette a szavazást. Lenne egy kérésem az alelnökökhöz. A csütörtök déli azt kérem öntől, hogy a csütörtök déli ülésen ne, a szavazás során ne kívánjanak jó hétvégét. Délután is van ülés, teljes értékű ülés van, teljes értékű szavazás van, akkor is, hogyha nagyon sokan elmennek délben, úgyhogy azt szeretném kérni az elnököknek, hogy 17 órakor kívánjanak kellemes hétvégét. Én csak azoknak kívántam jó hétvégét, mondja az elnök, akiket nem fogok látni ma délután. Nem azt akartam mondani ezzel, hogy ma délután nincsen e, több ülés és szavazás. ha ott a jelentéssel kap, jelentéssel kapcsolatban Nikolászics úré a szó egy percre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Azt hiszem, hogy nagyon szomorú az a tény, hogy azoknak a munkáját, akik az emberi jogokat védelmezik nagyon sok országban, megnehezítjük jogszabályalkotással, rendelkezésekkel, bürokráciával, sőt, ellehetetlenítjük az ő munkájukat, vagy ellehetetlenítik az ő munkájukat bebörtönzéssel, fenyegetéssel. Az Európai Unió az emberi jogok védelmezője. Az Európai Bizottságot arra kérem, hogy a Lisszaboni szerződés által ráruházott új hatalommal éljen és az Európai Unióban szá, ö, minden egyezményben, amit aláír harmadik országokkal az Európai Unió, említse meg az emberi jogok védelmét és a harmadik országok értékelését is bele kell ebbe vonni, azon országokét, amelyek kereskedelmi kapcsolatban állnak az Európai Unióban. Az emberi jogok védelmébe a vállalkozókat is be kell vonni. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Kacsmarek úr, egy perc. Köszönöm szépen. Elnök úr, tisztelt képviselőköm. Hautala asszony kiváló jelentést készített, köszönöm neki. Hogyha ezeknek a, jelenté- ennek a jelentésnek a végkövetkeztetéseit végrehajtják, akkor az emberi jogok védelmezői sokkal erősebb helyzetben lesznek az Európai Uniónak köszönhetően. Ezért szavaztam meg ezt a jelentést, hiszen több száz, nagyon, több száz emberjogi jogvédőt tudunk megvédeni ennek köszönhetően. Akadályozzuk meg, hogy ilyen sok ember hal meg az emberi jogok védelmében. A Klinc jelentéssel kapcsolatban mondja az elnök Úvirasszonyi a szó egy percre. Ufir asszony nincs itt, Batten úr következik egy percre. Kökös Batten egy figyel. Ő sincs itt. Akkor a jó jelentés következik. Mastella úr, egy perc. Szia. Ah, oké. oké. it? Oh, okay. Úgy tökéletes Mastella nevő. Mastella úr sincs itt. Romévai Rueda jelentés, mégpedig a gazdasági hanyatlás és pénzügyi válság nemi szempontjai. Ovi asszony jelentkezett, de nem volt itt az előbb. Kérdezem, hogy most visszajötte. Még mindig nem. Akkor Figurédo jelentéssel kapcsolatban megint jelentkezett valaki, de ő sincs itt. Takula úr. Sport. Egy perc. Mr. Takula, you have the floor. Takula úr, tessék, önné a szó. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek. Kiváló jelentést végzett Doris Pákka, a bizottságunk elnöke, és én megszavaztam ezt a jelentést. El kell érnünk, hogy bizonyos etikai szabályok érvényesüljenek amelyek eddig nem érvényesültek. És ez nagyon fontos, hiszen az egyik legnagyobb probléma jelen pillanatban az emberekkel való kereskedelem. És egyes eset, esetekben voltak arra, arra utaló jelzések, hogy a futball klubok is részt vettek ebben a tevékenységben. El kell érnünk azt, hogy a sport a lehető legtisztább legyen. És én támogattam ezt a jelentést, és azt remélem, hogy az a FIFA-val és az UEFA-val együtt mindenki által elfogadható szabályokat fogunk tudni el, elérni. Köszönöm. Most az EU Oroszország csúcs találkozó Préda úr egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Én másként szavaztam, mint a frakcióm többi része az 1-es, 2-es módosító kapcsolatban, amit a zöldek nyújtottak be a közös állásolalásunkhoz. Támogattam ezeket a módosítókat, mert szerintem nagyon fontosak. Amikor a csúcs találkozó eredményét elemezzük, akkor meg kell néznünk, hogy mi az emberi jogi helyzet Oroszországban. Szerintem a demonstrációk elfolytása és megtorlása szerintem nagyon sokat mond, és azt hiszem, hogy az emberi jogi helyzet azért távolról sem olyan rózsás. Az orosz hatóságoknak tiszteletben kell tartaniuk ezeket az alapelveket, és nem lehet szemet hunynunk az emberi jogok mm, e, felett, és az igazságos bírósági eljáráshoz való jogot sem szabad szem téveszteni. Köszönöm szépen, most pedig Kellem úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném hasonló véleményemet kifejteni én az orosz állásolásban az 1-től 4-ig módosítókat megszavaztam, hiszen elhangzott az, hogy nem az EU-Oroszország csúcsalálkozó feladata minden emberi jogi kérdéssel foglalkozni, de ezek összekapcsolódnak, kiváltképpen, amikor figyelembe vesszük azt, hogy voltak 40 oroszvárosban demonstrációk május 31-én, a csúcs találkozót megelőző időszakban a demonstráció, a szabad gyülek, a gyülekezési szabadságot követelték ebben, és támogatom azt is, hogy Szergé Bányicki halálát említik, és el kell magyaráznunk halálának az körülményeit, és a hármas módosító, amely az emberi jogi aktivistákkal szemben elkövetett bűncselekmények büntetlenségéről szól. Köszönöm. Badassi úr kért szót az előbb, tessék. Köszönöm szépen. Én is szeretnék gratulálni Hautala asszonynak és kollégáinak a zöldek nevében, akik olyan módosítókat fogalmaztok meg, amelyek oroszországi emberi jogi helyzetről szólnak. Akkor is, ha a csúcs találkozón ezek nem kerültek napirendre, úgy gondolom, hogy az én ö, személyes szavazatom a hármas módosítót támogatja, Hautala asszony módosítóját, amely tükrözi álláspontunkat azzal kapcsolatban, hogy mit gondolunk az oroszországi helyzetről és az Oroszország és EU kapcsolatáról. Az emberi jogok tiszteletben tartása, a gyülekezési szabadság, ezek nagyon fontos szerepet kell játszanak külkapcsolatainkban az orosz országot is ideértve. Most pedig rátérünk az izraeli támadásokról szóló a Higgins. Elnök úr, én tartózkodtam a szavazástól, amely az izraeliek támadását életi, mert az állásfoglalás nem elég erős. Nem igen lép fel erősen az izraeli hadsereg ellen a palesztin nép érdekében, Gázában és Sziszordániában. Kilenc emberi jogi aktivista meggyilkolása súlyos ellenvetést és egyfajta utálatot váltott ki az emberekben. Izrael nem hajlandó elfogadni egy független vizsgálóbizottságot, és Obama elnöközetésével irányított amerikai kormányt is elkerítenünk, hiszen ők nem ítélték el ezt a mészállást. Az ENSZ-ben sem történt semmi még a közel-keleti helyzet a kapcsolatban. Vannak támadások a világon mindenütt, de Tel Avivben Izraelek és palesztinok együtt vonultak fel, és a munkás osztály felvonulása mutat rá arra, hogy milyen megoldást lehet találni, és elvethetjük az új demokrácia magvait. Én támogattam ezt az állásfoglalást, de úgy gondoljuk, hogy a, meg a szövegezés nem kielégítő. Persze nagyon fontos, hogy hallassa hangját a parlament. Május 31-én mi történt, erről szólni kell, ugye hitelesen kell fellépnünk, a vizsgálódások során is fel kell tárnunk, hogy mi történt ezen a napon, és nagyon fontos az Európai Parlament igenis érdeklődést tanúsít a gázai humanitárius helyzete kapcsolatban is. Persze Izraelnek is jogos aggodalmai merülhetek fel biztonságát illetően, meg kell határoznunk azt, hogy mi történt a nemzetközi jog megsértése kapcsán. Ez a kettes bekezdésben szerepel, és elég problémás arról szólni, hogy kollektív büntetés következett volna be itt a C preambulum bekezdésben. Ha fontos szerepet kívánunk játszani a közel-keleten, akkor semlegesen e, pártatlan félként kell fellépnünk. Különben nem tudjuk a békét megteremteni. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy a Kelem úr, én támogattam a gázai elsorolást, azonban úgy gondolom, hogy érzelmi szempontból nem valami kiegyenlített. Miközben egy részleges nemzetközi vizsgálóbizottságot kívánunk felállítani, nem szabad elhamarkodott ítéletet alkotnunk, éppen ezért ellenzem a kettes bekezdés második részét, amely azt állítja, hogy ez a nemzetközi jog megsértése volt, a nyomozóknak, vagy a vizsgálóbizottság tagjainak kell feltárolni, tárni, ez, ez, ez ellenzem a C-bra bekezdés. le, asszony. Arvoisa puhemies, olen aika samoilla linjoilla edustaja Kelamin kanssa. Egyetértek azzal, amit Kelam úr elmondott én megszavaztam ezt az állásfoglalást a frakciómmal, de meg kell mondanom, hogy a mi indítványunkban nagyon fontos pontok voltak, amelyek nem kerültek említésre. Egy példa erre, hogy akkor, amikor a néppárti frakció el akarja ismerni Izrael jogát és a biztonságos határhoz való jogát, ez evidens, és ez nem került említésre a végső anyagban. Azt szeretném megkérdezni, hogy ez miért van így. Köszönöm szépen, Takula úr, egy percre. Elnök úr, én ellene szavaztam a állásfoglalási indítványnak, ugyanis véleményem szerint ez nem kiegyensúlyozott, Izrael ellenes, és nem veszi figyelembe az összképet. Az Európai Uniónak véleményem szerint ez alkalommal nem sikerült eredményre jutnia, ugyanis meg kellett volna akadályozni a polgárokat abban, hogy felszálljanak ezekre a hajókra. A flotta célja ugyanis a provokáció volt. Volt egy tengerészeti embargó ezen a területen, és tudjuk, hogy ez mit jelent az európai tengerészeti jog szempontjából. Néztem a televíziót, és arra a következtetésre jutottam, hogy ennek a flottának a célja nem volt más, mint kimutassa Izrael ellenességét. És nem támogathatunk ilyen tevékenységet, amely a terrorizmust támogatja. Mi az emberi jogokat kell, hogy képviseljük, és meg kell védenünk a demokratikus államot, Izraelt. Köszönöm szépen. Egy perc, Szonengárd úr. Köszönöm szépen. Ebben az állásfoglalásban az izraeli katonai akció kritikája áll. Sajnos azonban a szavakat nem követik intézkedések. Hogyha ezek a kubakiak, vagy az irániak, kubaiak, vagy irániak lettek volna, akik nemzetközi vizeken megtámadtak volna egy hajót, és az aktivistákat öldökölték volna, mi lett volna akkor? Úgyhogy ez azt jelenti, hogy akkor azt mondták volna, hogy ez terrorizmus. ez egy privilegizált bánásmód egy országgal szemben, ez nem maradhat így, és a másik két ország esetében egészen más lett volna a reakció. A probléma ezzel az állásfoglalással az, hogy van ebben néhány szép megfogalmazás, azonban nem eredményez semmiféle lépést, és az Izraelhez fűzött privilegizált partnerségre sincs ez tekintettel, úgyhogy most ö, cselekedni kellene. Köszönöm szépen. Szontent Horenstein, asszony egy percre. Nie wzięłam udziału, ja w ogóle nie wzięłam udziału w tym głosowaniu, ponieważ... E, nem vettem részt. Nem vettem részt ezen a szavazáson, mert olyan ö, sok részt ö, tartalmaz ez, amit ö, nem került említésre, úgyhogy kolleg- csatlakozom néppárti kollégáimhoz és Takola úrhoz, hogy azt mondom, hogy Izrael elítélése fontos, és ki kell mondani, hogy megszegte a nemzetközi jogot. Ö, mi, és egy nemzetközi bizottságnak kell ezt kimondani ennek nincs értelmei módon, ez nem kötődik a valósághoz. Ebben a szövegben mi azokhoz szólunk, akik ott voltak, és ez más nyelvezet, mint amit használni szoktunk, és ez egy teljesen fölösleges érzelmeket vált ki. Köszönöm szépen. Bosznia-Hercegovina. Vigénen úr

Köszönöm szépen. Akkor ezzel lezárom az ülést, és 15 órakor találkozunk.